a jemeni helyzetről. Már is megadom ismételten Ann vagy Hán biztosnak a szót, és elkezdjük a vitát. Tessék, parancsoljon, biztos úr. Még egyszer köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy itt Frederica Mogherini eh, nevében megvitathatom, illetve megbízásában megvitathatom itt a <coughs> jemeni helyzetet. A jemeni helyzet nagy figyelmet eh, igényel a nemzeti, nemzetközi közösség részéről. Jemen stratégiai helyzetben van az öbölben és a Vörös-tenger partján, ráadásul eh, Afrika szarvához közel van, és a földközi tenger és az indiai óceán összekapcsolásának úgy, úgy vonalában van, és nagy veszély áll fenn, hogy egy már eleve problematikus régió problémái tovább terjednek. Ráadásul az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy özen terrorista szervezetek, mint az al amelyek Szomáliában már gyökere eresztettek, ehm, most ehm, a, kihasználják az állami autoritás, az állami tekintély megcsorbulását, és más szervezetek is, mint az IS eh, igyekszenek befészkelni magukat. Az egyedüli alternatíva tehát egy kooperatívabb regionális eh, rendhez, rendel összevetve csupán a káosz. Július 4-én századik napja történt, hogy a szaudiák által vezetett koalíció elkezdte Huti eh, fegyveresek elleni bombázást, illetve hogy a elnököt előzték. Emberi katasztrófa tanúi vagyunk, több mint 3000 jemeni állampolgárt öltek meg, és a teljes lakosság 80%-a humanitárius segítségre szorul. Több ember szorul segítségre Jemenben, mint az egész szaheli régióban. Az EU pozíciója teljesen világos, egyébként a külügyi tanács áprilisi következtetései is összefoglalják ezt. Ismételten egy meg a főképviselő ö, asszony és Xilanidis biztos közös nyilatkozata is kifejtette, hogy csak az inkluzív politikai folyamat lehet megoldás a krízisre, az ENSZ égisze alatt, és konstruktív párbeszédet kell keresni a felek között. A Szalai elnökhöz hű erők és a hutik fegyveres fegyveres küzdelme elfogadhatatlan. Ugyanakkor az ENSZ biztonsági tanácsának 22-16-os határozata adhat csupán megoldást a krízisra, biztosíthatja azt, hogy tovább destabilizálódjon a régiós felülsége fejüket a terrorista szervezetek. Fel kell lépnünk az instabilitás ellen, amely egyébként a helyi ö, szocioökonomiai és hatalmi struktúrákban gyökerezik. Az EU az ENSZ külön megbízottjának ö, erőfeszítéseit támogatja annak érdekében, hogy ö, megoldást keressen, és ö, a június 15-20-a közötti tárgyalások az első lépését jelenthetik a közös politikai irányvonal megtalálásának. Az a cél, hogy először meghatározzák, hogyan lehet az ellenségeskedést megszüntetni, és egy fegyverszünetet találni. És hogyan lehet megbékíteni a háborús feleket. Az EU minden felet megszólított, a hutukat is, hutikat is. Úgy gondoljuk, hogy eh, minden szereplő számára fontos, hogy reálisan keresse a béke lehetőségét, az ENSZ 16 os biztonsági tanácsi határozatában körvonalazottak szellemében. Üzenetünk minden fél számára világos, vegyetek részt az ENSZ által irányított folyamatban jó szándékkal minden legitim igényeteket figyelembe fogják venni széleskörű politikai rendezés körében. Igen, tisztelt képviselők, Tisztelt képviselők, az alapszolgáltatások megrendülése és a civil lakosság szenvedése, főleg a gyermekek szenvedése riasztó mértékeket ért el, és drámai humanitárius helyzet tanúi vagyunk a civil lakosság eh, célba vétele, valamint az ENSZ kórházak célba vétele is elfogadhatatlan. Volatilis, ingékony a helyzet, éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a humanitárius segítség elérje a jemenni népet. Az, em, az Európai Unió eh, határozott volt, eh, és egy fenntartható humanitárius fegyverszünetet kell elérni, és csak így biztosíthatjuk az alapszolgáltatások, az élelmiszer és a víz, valamint a fűtőanyagok, illetve benzin lakossággal való ellátását, a lakosság ezekkel való ellátását. Jemen nagyon fontos szerepet játszik a nemzetközi hajózásban és a hajózási útvonalak biztosításában, és erről is szól a 16 os ENSZ határozat, amely kimondja, hogy előre láthatóan szabályozhatónak kell fenntartani ezt a nemzetközi hajózási útvonalat, és megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. Ezzel párhuzamosan mi az EU részéről felszólítjuk az összes felet, hogy tartsák tiszteletbe a nemzetközi emberi jogokat, azáltal elsősorban, hogy a civileket megvédik. Mindenki tartózkodjék attól, hogy célba veszi a civil infrastruktúrát, a kórházakat, az infrastruktúrális szervezeteket, és tartózkodjunk különösen attól, hogy katonai célra használja a civil építményeket. Ezen felül az orvosi személyzete és a kórházak személyzetének, valamint az segélyt nyújtók e, sértetlenségét biztosítani kell, teljesen mindegy, hogy milyen szervezetet képviselnek az ECO, az EU emberi jogi segítségét koordináló hivatalú 25 millió eurót biztosított Jemen számára a legsürgősebb célok teljesítése érdekében, ezen felül pedig a felszólítottuk Jement, hogy korlátlan hozzáférés biztosítsanak az emberi jogú munkatársanak, elérhetést biztosítsanak, de ugyanakkor ez csupán egy csepp a tengerbe, hogyha nemzetközi kereskedelem nem elkerüli Jement, a jemeni kikötőket, hiszen ebből a jemeni állam legnagyobb bevételétől esik el. A krízis megoldása tehát csak politikai lehet. Minden további eltelt nap, minden nap, amelyben tovább szakad szét a jemeti társadalom, veszélyezteti, hogy szektárius megosztottság uralkodik el a társadalomban. Az Európai Unió határozottan támogatja az ENSZ-t abban, hogy a regionális szereplők segítségével és a Felex segítségével gyors békét találjon. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy elérjük a céljainkat. Köszönjük szépen, biztos úr, most pedig megkezdjük a vitát magát. Egy kicsikét intim körben nem vagyunk nagyon sokan, de ennek ellenére nagyon fontos témára van, ról van szó. Kezdjük előbb a frakciók nevében a felszólalásokat. Először Ájó Maria asszony két percben. Merci, monsieur président. Monsieur... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Jemenben most már nagyon sokféle konfliktus és nagyon sok rivalitás felütötte a fejét, ami a régióra jellemző. Az egész Perzsa-öbölre sajnos jellemző a stabilitás vesztése, és hogyha ez a stabilitás elvész, akkor ez valószínűleg kihatással lesz az egész közel-keleti régióra, és az öböl mentén fekvő országokra is. De mi történik akkor, hogyha ott instabil a helyzet? Ez azt jelenti, hogy ez a saját gazdasági helyzetünkre, saját biztonsági helyzetünkre, sőt kulturális helyzetünkre is kihatással van. Az Európai Unió tehát nem fordíthat hátat annak, ami ebben az országban történik. Igaz, hogy messze van ez az ország. Igaz, hogy nem nagyon ismerjük, mint ahogy azt nagyon sok esetben tapasztaltam. De akkor is rendkívül fontos ország ez. Bahrein, Egyiptom, Kuwait, Marokko, Katar, Szudán és az Emirátusok most már végre összefogtak, és először katonai összefogást indítottak el, hogy fellépjenek a lázadók ellen. És most azt látjuk, hogy a helyzet sajnos egyáltalán nem javul. Mindannyian tudjuk, hogy egy katonai beavatkozás nem fogja visszaállítani hosszú távon a biztonsági helyzetet egy válsággal fenyegetett régióban. Tehát a katonai beavatkozás nem elég de azt legalább már látjuk, hogy a terrorizmus elleni harcban számíthatunk ezeknek az országoknak a segítségére. Hogyha szeretnénk Jemenben visszaállítani a biztonságot, akkor nagyon sok kezdeményezésre támaszkodhatunk. Ugyanis nem szabad, hogy azt engedjük, hogy bizonyos országok azt gondolják, hogy mi anyagi érdekből szeretnénk segíteni, vagy szeretnénk beavatkozni Jemenben. Ez nem igaz. Mi azért szeretnénk beavatkozni, hogy elsősorban a civil lakosságot védjük, hiszen mindig is a civil lakosság az első számú áldozata az ilyen jellegű válsághelyzeteknek. Tehát segítenünk kell a civil lakosságon, és különösképpen segítenünk kell a nőkön. Nagyon keveset beszélünk a nőkről, pedig az egyik legelmaradottabb helyzettel kell szembenézniük a világon. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták frakciója nevében Haut képviselő kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr mindenek előtt konszenzus van a tekintetben, hogy szörnyű humanitárius katasztrófa történik, zajlik Jemenben. Az ENSZ legmagasabb szintű katasztrófának jelle, katasztrófaként jellemezte ezt. A lakosság 80%-a szenved égséget, nincs elég élelmiszer, nem garantált a biztonság és azóta még sok millióval nőtt az éhezők száma. A gyermekek közül 1,8 millió gyermek veszítette el az otthonát. Ezért az állásfoglalásunk mindenképpen humanitárius szempontból is rendkívül fontos, és alá támasztja az ENSZ főtitkárának a nyilatkozatait. A huszi lázadók, az Al-Qaida is jelen vannak a térségben, és borzasztó humanitárius következtetés következményei voltak Szaná és Áden bombázásának. Hadi elnök Szala elnöket követte, aki tulajdonképpen Janukovics elnökhöz hasonló légkörben kellett, hogy elhagyja az országot. Az ENSZ Karta 51. cikke szól a külső támadásról, de ezt ebben az esetben nem lehet illegálisnak minősíteni. Helyre kell állítani a stabilitást, de egy inkluzív politikai folyamatra van szükség, ami megszünteti a militáns és katonai támadások következtében egymással szemben álló felek konfliktusát. Hosszú távon az ENSZ határozat valószínűleg sikeres lesz, de most rövid távon kell tennünk valamit, véget kell vetni az erőszaknak, és mindent meg kell tenni tárgyalásos politikai rendezés érdekében, hogy véget lehessen vetni az emberek szenvedésének és éhezésének. Del eh, gruppo ICR, onore... Köszönöm, Tenot képviselő, egy percben az LCR e nevében. Elnök úr, Jemen arra ad példát, hogy hogyan öm, nem sikerült az arab tavasz, és voltak éppen helyettesítő háborút vívít Irán, aki Hutikat támogatja, és a Hádi elnököt támogató szunnita Szaud-Arábia egész egyszerűen az előző öm, határozott erejű szereplő szále támogatta Ádent, és utána ezt is megbombázták, már pedig gyermekek, nők is meghaltak, köszönhetően a szaudi bombázásnak, amivel elűzték a legitim kormányt. Súlyosan sértik, mindenfél sérti a nemzetközi emberi jogot, ezen felül az alkaida felütötte a fejét, és a kalózkodás is elterjed. Az EU bizony keveset tud tenni, legfeljebb humanitárius segítséget tud adni, és frakcióm nevében felszólítok minden felett, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és kerüljék el az e- ellenségeskedést. Köszönöm szépen, Mr. Tennok, Tennok úr, kérem. Van itt egy kérdés, egy kékkártyás kérdés, melyet Kárver képviselő intéz önhöz elfogadja? Nagyszerű. Kárver képviselő tessék, öné szó. Köszönöm szépen, Tánok úr, hogy elfogadta ezt a kérdést. Világos politikai nézetkülönbség van közöttünk, de egyetérte velem abban, hogy a Szomália kapcsán világosan szólaljunk meg, és hogy a déli jemeni menekülteket pedig befogadjuk. Köszönöm szépen, Kárver úr, ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy a szomáli lend elismerésre szolgál, szomáli föld, tehát elismerésre foldál. Ezen a területen felléptek az iszlám terrorizmus, ráadásul a, a kadoskodás ellen. Ráadásul ez régen még egy brit protektorátus volt, éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon határozottan lehet érvelni amellett, hogy önálló állammá váljon Szomáliföld. Szomáliföld egyébként közel áll a szívemhez, de most nem erről vitázunk, hanem arról, hogy mi történik Jemenben, és itt egy humanitárius válság, tanúi vagyunk, ahogyan felszólalásomban mondtam, és az Ádeni öbölön keresztül szomáli földre menekült sok menekült, köszönöm szépen mondja az elnök, és itt szomáli földön nagyon nehezen tudják befogadni menekülteket. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most pedig Sáke asszonynak adom meg két és fél percben a szót. Tessék. Il eh, eh, gruppo dell'Aldi. Az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, tisztelt kollégák, szegény jemeni emberek szenvednek mindenek előtt a demokratikus kormány hiányától, és ennek következtében az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb lett az erőszak. Sok ezer embert öltek meg, még többen sebesültek meg, és idén tavasszal eszkalálódott az erőszak. Vannak beszámolók, miszerint a Szaudi-Arábia által vezetett koalíció fürdbombákat dob le, és ennek borzasztó következményei vannak, ha megerősítést nyer ez a hír. Az ENSZ által vezetett vizsgálat más bűncselekményeket is fel kell, hogy tárjon, hiszen itt emberiesség elleni bűncselekményekről beszélhetünk. Mindenképpen az erőszakot kell megállítani, hogy újra stabilizálni lehessen az országot. Nagyobb tiszteletet kell adozni az emberi életnek, be kell fejezni az emberi szenvedést. Minden a konfliktusban résztvevő félnek be kell szüntetni az erőszakot. Mert amíg szenvednek az emberek, az al qaeda az úgynevezett eh, iszlám állam és más terrorista szervezetek profitálnak eh, a jemeni káoszból, és eh, növekednek, erősödnek. A humanitárius segítségre mindenképpen szükség van ilyen nagy szenvedés esetén, de azt látjuk, hogy a elkövetett hibáknak szörnyű következményei vannak. A terroristák gyerekeket rekrutálnak, katonaként használják őket, és ez mindenképpen méltatlan és elfogadhatatlan. Dolgozzunk el azon, hogy létrejön a párbeszéd, hogy deeszkalálódjon a helyzet, hogy legyen politikai megoldás és a regionális szereplőknek konstruktívabb szerepet kell játszani, hogy erre több kollégám is rámutatott. A jemeni helyzetben részt vesznek a régió országai, és ez csak növelte az erőszakot. Partnerséget kell kötni közelkelti országokkal is. A külföldi erőknek be kell fejezni az intervenciót, nem szabad olajat önteni a tűzre, nekünk Európának pedig támogatnunk kell az ENSZ minden erőfeszítését, ami elvezethet egy békés megoldáshoz ebben a szörnyű konfliktusban. Az EU-nak ennél többet is kell tenni, vezető szerepet kell felvállalnia, így biztosítva azt, hogy az ENSZ erőfeszítései sikeresek lesznek. Óra. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Kauzu Permúj úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan konfliktussal állunk szemben, amely hatalmas, rengeteg szenvedést okoz az embereknek, és káoszt váltott ki a, ebben. Egyrészt a háború, illetve a polgárháború, majd pedig az egyoldalú intervenció. Mi pedig csak nézünk, és voltak éppen nem teszünk semmit. A Szaudi-Arabia által vezetett koalíció egy teokrácia által vezetett koalíció, amely úgymond a mi barátunk, a nyugat barátai, és um, a civil lakosságot veszélyezteti ez a beavatkozás. Nem lehet-e fölött szemet hújni? Nem lehet azt mondani, hogy uh, helyesen járnak el, egész egyszerűen le kell tenni a fegyvert, abba kell hagyni a fegyverkezést, be kell tiltani a térségbe irányuló fegyverkereskedelmet. Arra van szükség, hogy az európai országok, például Franciaország és Spanyolország is elismerjék, hogy ezt nem lehet tovább tenni. Köszönöm szépen. Öm, nagyra értékelem, biztos úr, hogy a hosszú távú megoldásról beszélt, a politikai megoldásról beszélt, hiszen csak a politikai megoldással lehet az szélsőségesek elől elvenni a teret. De hát persze rövid távú feladatok is állnak előttünk, ezek humanitárius feladatok, éppen ezért nagyra értékelem azon észrevételeket, amelyek arra vonatkoztak, hogy be kell szüntetni a fegyveres akciókat annak érdekében, hogy humanitárius segítség eljusson a célba. De persze a szaudiak által vezetett katonai intervencióban sok tagállam is részt vesz, többek között az Egyesült Királyság és ennek a beavatkozásnak a jogszerűsége és taktikája is megkérdőjelezhető. Éppen ezért fontos, hogy nyomon kövessük, ami mi történik, és nem engedhetjük meg, hogy margóri szörítsenek bennünket, a jemeni nép pedig szenvedjen. Köszönöm Zmit képviselő, most pedig az FDD nevében Kárver képviselő kapszott két percben. Köszönöm szépen. A különböző politikai pártok csak megosztani próbálják a helyzetet, és úgy tűnik, hogy ugyanaz a helyzet áll elő, mint ami a 90-es években a legutóbbi egyesítés előtt felállt. A helyzet egyszerűen tragikus a helyszínen. Mindannyian tudjuk, hogy egyre növekszik a humanitárius probléma, a jemeniekhez egyszerűen nem jut el a megfelelő segítség, nincsenek egyszerűen nincsen lehetőség arra, hogy egyelőre csökkentsük ezeket a problémákat. Az infrastruktúra egyszerűen megszűn, nincsenek kórházak, nincs közlekedés. Vannak ilyen események sajnos máshol is a világban, de úgy tűnik, hogy a lehető legfontosabb most, hogy legalább a fegyverszünetet el tudjuk érni, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen prioritásnak kell kezelnünk és vannak más kérdések is, amelyek rendkívül fontosak. Nagyon fontos lenne, hogy újra el tudjuk indítani a párbeszédet Jemennel, illetve azokkal a szervezetekkel, amelyek Jemenben dolgoznak. Egyelőre nincsenek meg a megfelelő szereplők ahhoz, hogy le tudjunk ülni az a tárgyalóasztalhoz, és tárgyalásokat tudjunk folytatni. Egyre nehezebb a helyzet, és a jemeni példa tulajdonképpen csak egy tragikus példa. A nemzetközi közösség el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy az Egyesített Jemen egyáltalán életképes megoldása, úgyhogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy nem kellene visszatérni az Észak-Jemen, Dél-Jemen állapothoz, hogyha ez nagyobb biztonságot teremtene. Lehet, hogy tanulnunk kellene a Jemen egyesítésében elkövetett hibából, és nem kellene még egyszer ezt elkövetni. Meghallgattuk a frakciók felszólalóit, és most pedig az egyéni felszólalókat hallgatjuk meg. Poszpisil úr másfél percben. já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal, poslouchal jsem Köszönöm szépen, elnök úr! A vitát és a biztos úr felszólalását természetesen figyelmesen végighallgattam, és nagyon örülök annak, hogy ilyen korán hozzászólhatok a vitában. Szíriáról, Irakról, is kell majd beszélnünk, az iszlám államról is kell majd beszélnünk, sőt, nagyon sokszor beszéltünk is, de úgy tűnik, hogy eddig Jemen kevésszer került szóba. Pedig sajnos Jemenben is majdnem ugyanolyan tragikus a helyzet, mint Szíriában. Stratégiailag pedig ez is legalább annyira fontos terület, mint Szíria. Amennyiben a konfliktus romlik tovább, a helyzet romlik tovább, akkor egész biztos, hogy nemzetközi konfrontásiták és a szuniták között. Éppen ezért, amíg csak lehet, le kell, le kell hűtenünk a helyzetet, javítanunk kell a helyzeten, hogy ezt a konfliktust mire hamarabb meg tudjuk oldani. úgy gondolom, hogy a régió országainak, illetve az Európai Uniónak is nagyon fontos lenne, hogy el tudjuk kerülni a polgárháborút, és el tudjuk kerülni azt, hogy mi megerősödjenek azok a terrorista szervezetek, amelyek Jemen területén működnek, de ezek a terrorista szervezetek máshol is megjelenhetnek. Éppen ezért oda kell ezekre figyelnünk. Az iszlám állam folyamatosan erősödik, úgyhogy az egész Európai Unió és minden intézmény segítségét kérem, hogy erősítsék meg a politikai párbeszédet, és hogy a humanitárius válságot oldják meg. Köszönöm szépen, Kán képviselő. Egy percben öné a szó. Mr. President. Elnök úr, száz napja tart a konfliktus, és Jemenben azóta is egyre romlik a humanitárius helyzet sajnálatos és nagyon szomorú minden elvesztett ember élet. Az erőszak akár regionális konfliktusa eszkalálódhat, és ez tovább fogja destabilizálni a közel-keletet, veszélyezteti Európa biztonságát és gazdakai érdekeit is. Az EU-nak morális kötelessége, hogy segítsen Jemenen és a jemeni embereken a humanitárius tűzszünetre van szükség, hiszen a Jemen lakosságának 80%-a éhezik, de az EU e, csak ennyit tehet. Ezért fel kell szólítani Szaudarábiát és Iránt, különösen, mint regionális hatalmakat, hogy vállalják fel felelősségüket, e, és garantálják minden e, jemeni polgár biztonságát korrupció, a szociális szolgáltatások hiánya, a munkanélküliség, mindezek hozzájárultak a konfliktus kirobbanásához. Az EU-nak az intézményépítésben és a demokratizálódásban nagy tapasztalatai vannak. Egy új jemeni eh, kormányra van szükség, amely tisztességesen képviseli valamennyi polgárát. Köszönöm szépen, Fotig asszony, egy percben önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Káosz, polgárháború, ezt látjuk Jemenben, és egy megállíthatatlan, lefele vezető spirál tanúi vagyunk. Líbiában tapasztaltuk meg először, hogyan borul fel a rend, és hogyan <clears throat> billen ki az állami rend, és veszik át a fegyveresek a, a hatalmat. A szaudiak által vezetett koalíció nem eredményes. Mit látunk még? Nos, elmondom ezt is. Azt is megtapasztaljuk, hogy egyre nehezebb az Al-Ahmad által vezetett tárgyalásokat folytatni. A médiumok az ománi tárgyalásokról számolnak be, és reméljük, hogy ezek sikeresek lesznek, hiszen Jemenben, Jemenben egy humanitárius válság tanúi vagyunk, emberi szenvedés tanúi vagyunk, és nekünk az Európai Uniónak valóban fontos szerepe van abban, hogy legalábbis enyhítsük a konfliktus hatásait. Ez többek között a főképviselő asszony feladata is. Köszönöm, most pedig megadom egy percben Gomes asszonynak a szót. Nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy kontrollálhatatlaná váljon ez a konfliktus. Történtek már előfeszítések eddig is, de hogyha nem sikerül beszüntetni a konfliktust, akkor folytatódik tovább az életek kioltása, és a helyzet eszkalálódni fog. Egyszerűen nem tehetjük meg azt, hogy ölvetett kézzel várunk, hiszen amikor olyan szervezetek, mint az Al-Qaida vagy az iszlám állam nagyon is aktívak eh, Jemenben, azt sem engedhetjük meg, hogy a civil eh, lakosságot elnyomják, eh, hogy éhezzenek az emberek. Éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekével, hogy Szaudarábia által elrendelt hajózási embargót azonnal megszüntessék szükség, és sikerüljön ki a békét megvalósítani. Mugarini főképviselő asszonynak meg eleget kell tenni kötelezettségeinek a nemzetközi ügyek rendezésében és gondoskodnunk kell arról, hogy a polgári lakosság elleni erőszakos cselekmények véget érjenek. Köszönöm, gondos asszony, és lezártuk a rendes felszólalások sorát, most jönnek a spontán felszólalások. Négy ember két szót, először Polcsak képviselő, köszönöm szépen a szót. Köszönöm a szót. Először is arról szeretnék beszélni, hogy a szomszéd államok, akik befogadták a menekülteket, nos, ők nagyon nagy feladatot láttak el, és bizony gyakran a parlamentben más véleményt hallunk a menekültek befogadásáról az Európai Unión belül, illetve az Európai Unión kívül. Ezek az államok befogadták a menekülteket. Másodszorban a humanitárius válságról. Diplomáciai eszközökkel kell ezt mi hamarabb megoldani, de természetesen humanitárius intézkedésekkel is. Arra van tehát szükség, hogy a harcokat befejezzék, mind a felkelők, mind pedig az Alkaida által vezetett eh, erők, illetve a Szaudi-Arábia által vezetett koalíciós letegye fegyvert. Arra van szükség, hogy diplomáciai eszközökkel arra szorítsuk a jemeni kormányt, hogy mindenkivel tárgyaljon. a képviselő egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jemen a legsúlyosabb válságot éli meg az elmúlt években, és ez azzal magyarázható, hogy az országban nem mindenki egységesen fért hozzá a forrásokhoz és a hatalomhoz. Voltak éppen itt nem a szuniták és a, a a két, két iszlám vallási irányzat küzd egymással szemben, hanem e, ezek a politikai erők. Drámai a politikai, a szociális és a humanitárius helyzet, és e, fennáll annak a veszélye, hogy a háború kiterjed. Aggódhatunk a jemeni helyzet miatt. Meg kell akadályozni, hogy e, ártatlan emberéletek vesszenek oda, és határozottan bíztatni, bátorítani kell a jelenleg megkezdett tárgyalási folyamatot. A jemeni felekkel konstruktív együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a krízist deeszkaláljuk, és üdvözlöm az ENSZ koordinált humanitárius fellépésére történő Eh, intézkedéseket. Mélyen meg vagyok róla győződve, hogy csupán egy mély politikai konszenzus és megfelelő tárgyalások biztosíthatják a fenntartható békét és eh, Jemen területi függetlenségét. Köszönöm szépen, Marias képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jemeni helyzet továbbra is robbanékony és igen veszélyes. Egyszerűen azt kellene mondanunk, hogy Jemenben káosz uralkodik. Az elmúlt hat hónap eseményeit, hogyha végignézzük, fegyveres beavatkozások, Szaudarábia beavatkozása, a külföldi diplomaták távozása biztonsági okok miatt, a különböző vallási csoportok üldöztetése, humanitárius válság, éhezés, alultápláltság, nagy számú menekült, tehát ez az elmúlt hónapok mérlege. Nagyon sok menekült egyébként Európába érkezik, hozzánk Görögországba például elég nagy számú menekült érkezett Jemenből. A dzsihadisták is kihasználják ezt a kaotikus helyzetet. És figyelembe véve ezt a mérleget, ezt a listát, amit az imént elmondtam, nézzük meg, hogy mit tesz az Európai Unió. Az OECD-vel és az ENSZ-el sokkal jobban együtt kellene működnünk, különben nem tudjuk visszaállítani a biztonságot Jemenben. Jakovcsis képviselő egy percben. Nem azért vagyok itt, Az Alde megkapta a szót, de csak egy percben e, értettem, hogy négy felszólaló van, de hogyha ezért átadnám a szót, viszont hogyha öt Bilbao asszonynak, ő kérte előttem a szót, előtte neki adnám meg a szót, ha öt felszólaló van, akkor szívesen ragadom meg én is a szót. Hát, nem is tudtam, hogy a képviselőasszony kérte a szót, de hogyha át akarja adni Bilbao asszonynak, akkor adja át. Nem, nyugodtan szólaljon én felmondja, az elnök, öné szó. Úgy gondolom, hogy egy drámai és hihetetlen humanitárius krízis tanúi vagyunk. Ez a helyzet, amivel ma szembesülünk Jemenben, nem fog egyik napról a másikra véget érni. Látjuk, hogy több katonai beavatkozás is zajlik, különböző milíciák, csoportosulások részéről, akik ott vannak aktívak Jemenben. Az EU még egy másik kihívással is szembesül, ez pedig a humanitárius segélynyújtás. Emberek milliói fognak éhen halni, több millió gyermek eh, nem éri túl ezt a konfliktust eh, segély nélkül. Ezért felhívom az Európai Uniót eh, arra, hogy minden eh, lehetséges erőfeszítést eh, tegyen meg annak érdekében, hogy a konfliktusban résztvevők üljenek le tárgyalni. Csak ez biztosíthatja azt, azt, hogy lassan enyhül a konfliktus, csökken az erőszak. Más különben a humanitárius katasztrófa marad. Bilba Oszony kérte a szót, mert hogyha igen, akkor megadom önnek is egy percben, nyugodtan parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én kértem szót, azt gondoltam, hogy feljegyezte elnök úr elnézést, hogyha volt egy kis zavar. Olyan konfliktusról van szó, amely a világ egyik legszegényebb országát eh, sújtja amikor elkez, amióta elkezdődtek a bombázások, szörnyű szenvedésnek van kitéve a lakosság. Óriási problémát jelentenek a gyermekkatonák, az, hogy támadnak kórházakat is, a legalapvetőbb eh, cikkekhez, élelmiszerhez sem jutnak hozzá az emberek. Párbeszédet kell kezdeni az ENSZ felügyelete alatt, és eh, véget kell vetni ennek a túl régóta tartó konfliktusnak. Humanitárius Humanitárius segítséget kell nyújtani az érintetteknek, a szenvedőknek. Fel kell hívni a figyelmet az emberi jogok megsér, súlyos megsértésére. Fel kell majd építeni ezt az országot. És emlékezni szeretnék az, azokra a baszk és katalán turistákra, akik egy alkaida merényletben vesztették el életüket tavaly. Most pedig megadom Ann, azaz Hán biztosnak a szót parancsoljon. Grazie, Presidente, eh, members of Parliament. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Hogyan korábban is mondtam, közös a célunk, be kell szüntetni az ellenségeskedéseket, és vissza kell térni az ENSZ égisze alatt zajló tárgyalásokhoz. Eh, a szekták, a törzsi harcok káoszt okoztak és destabilizálták az országot. Tűzszünetre van szükség Jemenben, másrészt bizalomépítésre van szükség a közel-keleten más kérdésekkel kapcsolatban is. Minden jemeni részt kell, hogy vegyen egy konszenzus kialakításában. A jemeni társadalom minden szegmense hozzá kell, hogy járuljon a válság fenntartató megoldásához. Meg vagyok győződve arról, hogy sürgősen meg kell tenni a bizalomi építő lépéseket. A humanitárius segítséget azonnal el kell juttatni Ádenba, Thaisba, Maribba. Nemzetközi segélyszervezetek élelmiszert, gyógyszert, üzemanyagot kell, hogy eljutassanak a jemeniekhez egy inkluzív politikai folyamat elindítására van szükség, és meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek az erőszak megszűnéséhez vezethetnek, mert nagyon súlyos következményei vannak ennek a konfliktusnak az egész régióra, Afrika szarva térségére, és végül is majd Európára is. El kell kezdeni a tárgyalásokat feltételek nélkül, annak érdekében, hogy vissza lehessen, helyre lehessen állítani a legitim kormányzat javaslatot. Eh, közös felelőssége minden eh, jemeni félnek és eh, régiós szereplőnek, hogy a nemzetközi közösség segítségével előmozdítsák ennek a célnak az elérését. Az Európai Unió továbbra is kötelezettséget vállal, hogy a neki szánt szerepet betöltse. Hán biztos a következő vita során is itt van velünk hétállás foglalás indítványt kaptunk meg a vita lezárásaképpen, illetve a vitához kapcsolódóan és a vita